Uraim! Ismételten lesújtó hírek érkeznek a földközi tenger térségből. Egy menekült hajó a libiai partok mellett vasárnap szerencsétlenséget szenvedett, és még mindig több mint 400 menekült, menekültet nem találtak meg. Az eltűntek között nagyon sok fiatal férfias van, és nyilván rengeteg kiskorú is attól lehet tartani, hogy legtöbbjük vízbe fúlt. Ez lenne a, ebben az esetben az egyik legszörnyűségesebb menekült katasztrófa 2013. októbere óta. Mindannyian biztosak vagyunk, hogy ezekben a nehéz pillanatokban az áldozatok családjai jutnak eszünkbe a mentő, a mentésben résztvevő erők, akik rendkívül nehéz körülmények között dolgoznak, megérdemlik szívből jövő hálánkat fáradhatatlan munkájukért. Ez a helyzet is azt mutatja, mennyire instabil a helyzet, különösen Szíriában és Líbiában és más földközi tengeri országban, ahonnan a menekültek áramlanak, és ezért van égetően szükség politikai megoldásra. Hölgyeim és uraim, pusztán az elmúlt hetekben az olasz mentőcsapatok több mint 6000 embert mentettek ki a tengeri katasztrófából. A földközi tengeri európai határ szed legtöbb áldozatot a világon. Több tízezer ember veszített az elmúlt évben, veszítette életét, miközben megpróbált átkelni a földközi tengeren. Az áldozatok tiszteletére egy perces tiszteletadó csendet rendelek el, de ezt megelőzően szeretném, hölgyeim és uraim, az emlékezetükbe idézni, hogy október 7-én, 2013. október 7-én is itt álltam, és a lampedúzai áldozatok emlékére kértem önöket egy perces néma felállásra. 2014. szeptember 15-én hasonlóan 200 vízbefújt migráns értelemben. 2015. február 12-én 300 vízbefújt migráns emlékére kértem néma felállást. Ma újra itt kell álljak, és ugyanezt tegyem. Meg kell, hogy mondjam, hogy nem tartom méltónak igen mély az áldozatokkal való együttérzésünk, de ez nem folytatódhat. Nem lehet, hogy több száz elhunytért néma felállással adózunk, de nem változik semmi a problémán. Ezért kérem, azt kérem, nem csak önmagunktól és a többi intézménytől, az Európai Unió intézményeitől, hanem különösen az Európai Unió tagállamaitól kérem, azoktól, akiknek a feladata a bevándorlási politika jobb menekültvédelmet kell kialakítani, és azt is kérem, hogy politikájukban tudják jobban kezelni a menekülés okait, hiszen mindent meg kell tennünk, amit lehet, hogy az emberek, akik szükséget szenvednek, segítséget kapjanak. De ezek a menekültek érdekében mindent nekünk is meg kell tenni azért, hogy a menekülés okait felszámoljuk. A, a szomorú hírek ezekhez hozzáteszem még, hogy április másodikán az Al-Shabaab bűnszervezet szörnyűséges támadást intézett Kenya északi városában 180 ártatlan fiatalember, diák ellen. Ennyien áldozták életüket a támadásban. Nem ez az első alkalom, hogy ez a terrorcsoport brutális támadást intéz ártatlan emberek ellen. Különösen megráz engem az, hogy szisztematikusan üldözik a keresztény hitű embereket. Gondolatainkban a Abebai emberek, áldozatok, családtagjaira is gondolunk. Azok az emberek, akiket súlyosan megrokoni, megcsonkítottak, megnyomarítottak, azoknak azt kívánjuk, hogy mielőbb gyógyuljanak fel, és mindent megteszünk ennek érdekében mi is. Az em- embereket elnyomorító terrorizmus nem csak egy bűnszervezet elleni harc, hanem az alapvető értékeink védelmében folytatott harc is. A civilizatórikus alapjait nem adhatjuk fel társadalmunknak. Ezért kérem Önöket, hölgyeim és uraim, hogy most minden áldozatért Tartsunk egy perces néma felállást. Vielen Dank. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, arra is megkértek, hogy azt követően, hogy az egy perces néma felállásnak véget ér, emlékezzünk arra, hogy több mint két évvel ezelőtt Damaszkusz közelében több mint 18 ezer embert, ezek között 3500 gyermeket tartanak fogva. A humanitárius helyzet ezekben a a táborokban katasztrofális, az emberek döntő része el van zárva a világtól, minden hiányzik, víz, orvosi ellátás, gyógyszer. Itt is azt tapasztaljuk, hogy gyermekek és nők a konfliktus áldozataivá, túszaivá válnak, és őket nem először a terrorista szervezetek emberi pajsként használják. Tudom, hogy a megoldáshoz nem járulunk ezzel lényegesen hozzá, mégis remélem mindannyiuk nevében felszólítom minden érintetet, különösen a katonai oldalt, civileket, arra, hogy civileket, nőket, gyermekeket óvjanak meg, neki biztosítsák a biztons, garantálják a biztonságot. Az ensz az ENSZ szervezeteinek és szerveinek biztosítsanak bejutást a táborokba. Az ENSZ palesztin menekülteknek biztosított segélye közel-keleten az a szervezet, amely a legintenzívebben foglalkozik, és amelyet mi az Európai Unió is jelentősen támogatunk. Teljes mértékben szükség is van erre a támogatásra. Lépnünk kell. Az egyik következő ülésen nem szeretnék több ezer halottért a jamukiai menekültáborban elhunytakért újabb egy perces néma felállást kérni. Ezért azt kérem önöktől, mindannyiaktól, és különösen azoktól a kollégáktól, akiknek közvetlen befolyása van a nemzetközi szervezetekre is, hogy segítsenek. Köszönöm. Köszönöm a megértésüket.